Possiamo riaprire la seduta? Caffè, caffè, caffè. Prima ancora di procedere al voto vorrei rinnovare le congratulazioni che ho già espresso nella riunione dei coordinatori. Mielőtt megkezdenék a szavazást, eh, Tarkovsky kollégának szeretnék gratulálni ahhoz, hogy miniszternek nevezték ki Lengyelországban, a lengyel kormányban. Tehát gratulálunk Tarkovszki kollégának az egész szakbizottság nevében. Ez volna az előzetes bejelentésem. Gondolom, hogy Tarkovszki kollega kérje szót, tessék parancsoljon öné a szó. Csak nagyon röviden engedjék meg, hogy köszönetet mondjak, elnök úr. Valóban megtiszteltetés volt az ön elnökség alatt dolgozni. Kollégák, önöknek is elmondom, hogy öröm, megtiszteltetés volt, hogy együtt dolgozhattam önökkel, nagy tapasztalat is egyúttal. Az emberek, akik az Európai Parlamenti idő után miniszterré válnak, azok örvendeznek, én is így vagyok, másrészt azonban elmondom, hogy hiányozni fognak nekem vannak lengyelek, akik nem tudják ezt felfogni, hogy az AFKO tagjait hogyan lehet hiányolni, de én ezt őszintén mondom továbbra is. Tag vagyok december 3-áig, tehát hogyha szükség van rám, megtalálnak, ezek után pedig igyekszem tartani a kapcsolatot az Európai Parlamenttel. Talán nem alkotmány ügyekben, hiszen én a közigazgatásért és a digitális gazdaságért fogok felelni, ez például árvizeket, tűzvészeket jelent és hasonlókat. E, úgyhogy elképzelhető, hogy igen könnyen utilaput kötnek a talpamra, hogyha ilyesmi történik, úgyhogy lehet, hogy majd akkor újra itt fel, fogok felbukkanni, de várható, hogy az következő öt éven belül ez nem kerül sorra. E, Egyébként sok energiát és segítséget kaptam önöktől, ezért köszönetet szeretnék mondani. Miniszter úr, most már így mondom, miniszter úr, mi is ö, osztjuk önnel e kettős érzéseket. Egyrészt sajnáljuk, hogy elveszítjük önt, hiszen ö, nagyon jól együttműködtünk, másrészt pedig örülünk annak, hogy egy barátunkat nem csak egy barátunkat, hanem egy roppant felkészült és kompetens szakértőt, Európa elkötelezett eh, képviselőjét a lengyel kormányban látjuk. Ez nagyon fontos számunkra. Köszönöm szépen, most pedig éppen a Czarkovszki jelentésről szavazunk. Lássuk, tehát kezdjük az A kompromisszummal. Emelje fel a kezét, aki ezt támogatja. ki van ellene, kitartóskodott, elfogadtuk. Ez pedig azt jelenti, hogy nem szavazunk a négyesről, a kettesről, az egyesről, a tizenkettesről, a tizenötösről, és ilyen módon már is a 14-13-asról Szavazunk. Non co- eh, vabbè, che cadono perché sono in contraddizione con, la, con il compromesso. Quindi andiamo senza... Azaz, tehát azonnal a B módosítóhorra térünk rá. Ki támogatja a B módosítót? Kéri a szót? Tessék, parancsoljon. Azt javasoltam, hogy eh, a kompromisszum legyen A, B és D, valamint a módosító. Ezt eh, nem kértem, elnök úr. Szeretném tudni, hogy az A kompromisszumosra eh, javasoltak-e. El akartam magyarázni a szavazatokat. Módosítót adtam be, hogy eh, vegyük fel a nemzetközi szervezeteket, amelyeket ez a kompromisszum nem érint. Tehát azt akartam bevetetni, hogy nemzetközi megállapodás International agreement, mert hogyha visz, visszaemlékszik, a 81-es kérdéssel kapcsolatos téma az volt, hogy vajon nemzetközi megállapodások érintve vannak-e vagy sem. Tehát ezt az átfogalmazást szerettem volna beemeltetni a szövegbe. Eh, Tarkovsky? Well, I, I, with all due respect, but I élő tisztelettel eh, polemizálnék ezzel, hiszen arról szólt a gondolat, hogy a 81-es kapcsán, majd a 91 pontnál eh, térünk vissza a témára, ahol pontosítjuk a szöveget. Hogyha a 90-es 5, 5-ös pontját nézzük, ez eh, tisztázza a helyzetet, úgy gondolom, hogy ez egyértelműen mutatja, hogy a kollégám agájait kezeltük az volt a lényeg, hogy végezetül tegyünk különbséget a 81-es és a 90-es között. Egyébként emlékezhetném a kollégákat, hogy a 90-es cikken továbbra is dolgozunk, ez foglalkozik a nemzetközi megállapodásokkal. Tehát szavaztunk az A módosítóra, tehát menjünk tovább a B-re. Uh, I can understand this position megértem ezt a hozzáállást, de akkor kérdezem, hogy a 15-ös, 16-os és 20-as módosítókra külön-külön szavazzunk. Ragaszkodom az INTA szakbizottság tapasztalatához. Itt tisztázásra van szükség. Arról van itt szó, hogy milyen nemzetközi megállapodások jöttek már létre, tehát 15, 16 és a 20 hármas esetében külön szavazást kérek. Úgy tűnik nekem, hogy ezek a szóbeli módosítók voltak éppen csak repetitívek, tehát teljesen haszontalanok, hiszen a 90-es módosító azt mondja, hogy a tárgyalások megkezdése elején minden megállapodást a parlament eh, elé kell terjeszteni egyetértés szempontjából. A 81-es cikket kell alkalmazni a beleegyezésbe. Tehát a 81-es cikkről már szól az egyik módosító indítvány, ezért haszontalan volna ezekről az ön által felvetett módosítókról külön szavazni, hiszen voltak éppen itt megismétli az egyik módosító a másikat. De hát ha nem, akkor szavazzunk róla, én nem bánom, hogy szavazzunk róla, persze. Elfogadható az így? Akkor eljutottunk a B kompromisszumhoz, a B kompromisszumhoz. Ki támogatja? Emelje fel a kezét. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Ez pedig azt jelenti, hogy az első és második részt ez lefedeti a hatost, az ötöst, a tizenkettes második részét, a 28-ast és a 16-ost. És ilyen módon már is, igen, a 16 is lefedi. De a Scholz kollega azt kéri, hogy a 16-osról külön szavazzunk, rendben van, tehát kitámogatja a 16-ost, emelje fel a kezét. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? elutasítottuk. C kompromisszum, ki támogatja, emelje fel a kezét, ki ellenzi, ki tartózkodott, ezt elfogadtuk. Ez pedig azt jelenti, hogy a 24-es, 18-as, 12-es, 19-es, 17-es re ez vonatkozik. Bocsánat, a 19-esről külön szavazunk, kitámogatja tehát a 19-es módosítót, emelje fel a kezét. Ki ellenzi? Elutasítva. Most pedig a D kompromisszumról szavazunk. Emelje fel a kezét, aki egyetért a D kompromisszummal ki ellenzi, kitartózkodott. Elfogadtuk. És most akkor ugye nem szavazunk azokról a módosítókról, melyekre kiterjed a D kompromisszum, és ezért az egyes módosító első részéről szavazunk, Chiedo scusa, ma nella nota non c'era scritto. Elnézést kérek, egy picit zavarodottság van itt az elnöki asztalnál, de megtaláltuk, tehát erre is kiterjed. Tehát nem másról, mint az e-kompromisszumról szavazunk. Ki támogatja, tehát az e-kompromisszumot jelezze, ezt kérem. Ki ellenzi az e-kompromisszumot? Tartózkodik-e valaki? Elfogadtuk. Most itt a Moreira-ról kell szavazni, kér, nézek a titkárságra. Igen, a 12-es, 11-es módosítóról szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi. Kitartózkodott, elfogadtuk. Most pedig az egész anyagról szavazunk, mellettem Bisogna Avevo ragione io. Fammi tornare indietro. Scusate, mi segnalo. Bocsánat, akkor a titkárság jellemzi, jelezte, hogy valamiről szavaznunk kell még, mégpedig a 2 es bekezdés. Tehát erről szavazunk. akkor biztos, hogy szavazunk róla? Tehát akkor szavazunk az egyes ötödik részéről ki, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott. Elfogadtuk, és most jön a végszavazás. Ki eh, támogatja az egész anyagot, emelje fel a kezét. Ki è contrario? Ki ellenzi? Kitartoskodott. 16 igen, nulla nem, és egy tartoskodással elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnök, Czarkovszki kollégának. Ez az utolsó jelentés, amelyről közösen vitázunk? Úgy tűnik, hogy igen. Hát, gratulálunk önnek még egyszer, és köszönjük szépen. Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentés vitáját folytatjuk most le, és ennek már nem Czarkovszki kollega a jelentéstevő, hanem Messerschmidt kollega. Kezdjük az egyes módosítóról a szavazást. Ki támogatja? Kéri a szót? Megadom előbb Messerschmidt kollégának a szót, tessék. Köszönöm, elnök úr szeretnék elnézést kérnék a bizottságtól. Logisztikai problémáim voltak tegnap, kértem, hogy prezentáljuk ezt az anyagot a bizottság elé a mai szavazás előtt. Valami azonban nem stimmelt, de remélem, hogy tovább léphetünk, szavazhatunk egyszer. Beszéltünk róla, javult a szöveg, a tagállami irányelvekben jobbítások történtek, meg kell említeni azokat a tagállamokat, akik nem, nem tartják be az iránymutatásokat. Nem tudom, voltak-e tegnap ellenvélemények, ez a módosítókban nem tükr, tükröződtek. Tehát léphetünk, a szavazhatunk. Köszönöm. Pontosan így van. Kitámogatja, tehát az egyes módosítót feltartással jelezze ezt. Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. Kettes módosítom. Kézfeltartással jelezze támogatását mindenki, illetve nemleges véleményét, illetve tartózkodását. Elfogadtuk. Hármas módosító. Ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. Négyes módosítom, Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartoskodás. Elfogadtuk. Végszavazás. Ki támogatja tehát az egész jelentésről szóló jelentést mellette? Ellenem. tartózkodott? 16 igen, egy nem szavazattal elfogadtuk. Marad még egy jelentés, melyről szavaznunk kell, melyet én készítettem el. Itt a parlament eljárási szabályzatának a tényfeltáró látogatásokról szóló 202-es cikkéről szól. Ez a jelentés tegnap már erről már beszéltünk. Mindenki megtalálja a dossziéban ezt a anyagot, éppen ezért nem kell elolvasni újra, ki támogatja tehát. Ki ellenzi? Ki tartózkodott? elfogadtuk 16-0 ellenében. Ezzel lezártuk a szavazást, és folytatjuk a napi rendünket, a szakbizottság napi rendjét. abbiamo siamo arrivati se non erro al punto 15 a 15-ös napi rendeponthoz érkeztünk az európai politikai pártok és eh, alapítványok alapszobája és finanszírozása. Két dolgot kell megvizsgálnunk, hiszen tegnap a 136-os cikk módosításáról beszéltünk, mely a képviselők üléseken való részvételéről szól. És most pedig a politikai pártokról is alap, és alapítványokról van szó, de nincs a te jelentéstevő asszony, de én helyettesíthetem és elmondhatom, hogy voltak éppen miről is van szó. Míg a 176-os pontról pedig Hefner kollega kapja meg a szót. Erről tegnap lett volna szó, de átalakult ugye a, jelent, a menetrendünk, úgyhogy ma beszélünk róla, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy hiszem, hogy nincsen itt semmilyen ö, nagy ellentmondás közöttünk, nem kell itt részletekre menő szavazá, vitát folytatni, ez egy kis jelentés, amely a tisztelt háza parlament saját ügyeit taglalja, vizsgálja, egy belső kérdést vizsgálja. Egy fél évvel ezelőtt egy levelet kaptunk, Franciska Brandner és 14 további képviselőtársunk írta ezt alám, akik arra kértek bennünket, hogy a szakbizottság ülések jegyzőkönyvénél egy új kategóriát vezessenek be, azon tagok számára, akik anyasági vagy apasági szabadságon vannak, gyesen. Ugyanis ennek az oka az, hogy az anyasági vagy apasági szabadságra minden állampolgárnak, így az Európai Parlamenti képviselőknek is joga van, Éppen ezért Brandner asszony és a többiek azt kérik, hogy a parlament jegyzőkönyvében ne ö, magyarázat nélkül hiányzóként tüntessék fel ezeket az anyákat vagy apákat, hanem egyrészt gratuláljunk nekik, hogy gyermekvállalásra adták a fejüket, és semmilyen módon ne vádoljuk őket azzal, hogy hanyagságból nem tesznek eleget parlamenti képviselői kötelezettségüknek, hiszen nem csak újságírók, hanem más szervezetek is kutakodnak, kurkásznak a jelenlévő jelenléti listákban, ezeket publikálják, kiszámolgatják, ki hány napot volt ott, és kvázi ítéletet mondanak a képviselőkről, a képviselői munkamoráról, legalábbis a statisztikák által úgy tesznek, mintha ez alapján csupán ez alapján a munkamoráról lehetne ítéletet mondani. Magyarán mondva azt kérik, hogy aki anyasági vagy apasági szabadságon van, ezt ne sújtsuk ezzel a e, igazolatlan jelenlét kategóriával. Nos, az az út, én készítettem a jelentést, és az az út, amelyre a kollégák javaslatot tesznek, jelesül, hogy a tisztelt ház eljárási szabályzatába egy külön e, rendelkezést emeljünk be, amely azt mondanám, hogy anyasági vagy apasági eh, jelenlét eh, szabadságból nem jelenlét okán tüntessük fel a jegyzőkönyvben azt, hogy ők azért nincsenek itt. Másrészt úgy gondolom, hogy egy új szabályozás, amely új kritériumokat tartalmaz, és az ügyrend, a házszabály más területén való ö, szabályoknak ellentmond, nem célra vezető. A házszabály, vagy az eljárási szabályzat ismeri az igazolt távolmaradás kategóriáját, az elnöknél kell ezt kérvényezni, a questorok igazgatják a 31-es, a végrehajtási szabályzatok 31-es szikke alapján ezeket a kérelmeket, ők kezelik őket. Több kolléga vetette fel nekem, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk örökbe fogadok, fogadok egy gyermeket. Nem, ennen magam szültem ezt a gyermeket vagy mondjuk nem szülési szabadságon vagyok, hanem eh, mondjuk eh, a óvodára, szoktatás idejére szabadságon vagyok, vagy mi történik, hogyha egy fontos misszióról, vagy a parlamenti szolgálati útjáról hiányzom, egy mondjuk a gyermekem betegsége miatt. Nem tartanám célra vezetőnek, hogyha új kategóriákat találnánk ki, vagy vezetnénk ebbe, hanem sokkal inkább javaslom azt, hogy a 31. cikk negyedik bekezdésé alapján ez a képviselői, képviselők jogállásáról szóló dokumentum végrehajtási utasításairól szól, illetve ennek a cikkét idézem, és itt ez a cikk az igazolt távolmaradás kategóriáját konstituálja. Úgy gondolom tehát, hogy a 136-os cikket olyan mértékben kell módosítani, hogy azt mondjuk, hogy azokban az esetekben, amikor amikor a képviselők igazoltan távol, táv, vannak távol, fel kell tüntetnünk a kategóriát. Tehát létezik a kategória, jelen van, illetve és a jelenlét az csupán a saját aláírással működhet, és akkor van egy másik kategória, az igazoltan távolt, és van egy harmadik kategória, nem igazoltan távol maradt. Ez volna tehát a javaslatom mely a kollégák számára lehetővé tenni, hogy a parlament fő és mellékkönyveiben megfelelően feltüntessék, hogy igazoltan maradtak távol, de ugyanakkor nem vezetnénk be egy új anyagi jogi kategóriát, amely további problémákat okozna, hanem a meglévő szabályokat alkalmazva alkalmaznánk ezt a távolléti kategóriát. A javaslat egyébként az elnökség és a kvesztorok asztalán van, és ilyen módon az szabályzatot az általam javasolt 212-es cikk módosításával egészítsük, illetve arra teszek javaslatot, hogy ezt a cikket módosítsuk ki, és ilyen módon úgy gondolom, hogy minden oldalt kielégítő, minden oldal számára kielégítő ez a megoldás. én várom, hogy mit mondanak a kollégák erre. Köszönöm szépen. Kéri -e valaki erről a kérdésről a szót? Tessék, parancsoljon. Thank you so much. Elnök úr, köszönöm a szót. Röviden megpróbálom elmagyarázni, hogy szerintem miért is annyira fontos ez a kérdés. A kollégám Marcin úr akart felszólalni e téma ügyén, de sajnos nem tudott ő, itt ma megjelenni közöttünk a bizottság ülésén. Ő kért meg, hogy nevében szólaljak fel. A, ennek a kérdésnek a különös volta abból adódik, hogy például én magam is éppen most értem vissza Gyesről, úgyhogy azt hiszem teljes joggal beszélhetek a témával kapcsolatban. Helyén való, hogy a parlament ismerje el a hiányzásnak ezt a kategóriáját, tehát hogy anyaság vagy gyerekgondozás miatt vannak távol az emberek. A parlament járjon elő jó példával, tehát ez egyaránt igaz az anyasági segélyre, ez az anyasági távollétre, illetve a beteg szabadságra. Az én gyesem időszak alatt a média számos kérdés szegezett nekem, hogy hogy szabályozzuk majd ezt a témát, és hát be kell vallanom, hogy nem nagyon tudtam a médiának hogyan válaszolni. A mostani jelentés szerint az ügyrend egész egyszerűen azt mondja, hogy ilyen oknál fogva távol maradó tagok igazoltan távol levőknek tekintendők. Tehát a legitim hiányzás listája benne lesz a végrehajtási utasításban, amelyeket a questorok megvizsgálnak. A, az eredeti benyújtó képviselők csak a, a gyes, illetve a szülési szabadság esetére vonatkoztatták a kérdést, de például a betegszabadságot is ide kéne vennünk, ezt valamint a parlamenti munka miatti távolmaradásra Szerintem ebben a szakbizottságban majd megbeszélik, és megállapodnak abban, hogy konkrétan mely okok minősülnek elfogadhatónak a távolmaradás esetén. Egyébként pedig kollégám kiválóan elmagyarázta, hogy a változtatásnak melyek a mögöttes okai. Úgy gondolom, hogy ezt a példát számos szervezet tárkörben fogja alkalmazni, és ez alkalmas arra is, hogy a parlamenti üléseken a részvétel tendenciáit követni tudjuk. A World Watch internetes lapon egy indoklást tesz közzé, a szervezetek, illetve különösen az Európai Parlament miket mely felületeken ad magyarázatokat. Talán nincs szükség arra, hogy egyetlen egy indoklást tegyünk közé, de ezt a raportőr maga is megmutatja. Árnyék jelentős tevékként csupán azt szeretném mondani, hogy támogatom, további észrevételünk, javaslatunk nincs, köszönöm. Nincs ellenvéleményem a javaslat jelenlegi formája ellen, de a én értelmezésemben ez csak a plenáris ülésekre vonatkozik, mert a bizottságok uh, uh, részvételét a Vote Watch uh, nem figyeli, úgyhogy nagyon nehéz lenne nyomon követni a bizottsági részvételt, nagyon nehéz lenne egyértelműen kimutatni a dolgokat. Tehát én nem tudom, hogy ezt explicit módon kellene belefogalmazni a javaslatba, hogy nem csak a plenárisra, hanem a bizottsági részvételre is vonatkozik a javaslat. Eh, dicevo, per quanto riguarda l'applicabilità úgy tűnik, hogy ezt a javaslatot, amelyet Hefner kollégi csinált, nem egészíthetjük ide, módosítókat benyújthatunk persze. Nem sürget bennünk az idő, éppen ezért december 12-12 óráig lehet benyújtani a módosítókat, és január 21-én, ha jelentéstebe egyetért, vitatnánk meg a dokumentumot itt a szakbizottságban, akkor ezt megbeszéltük. Hefner úr, kéri meg a szót, tessék parancsoljon. Nem, ich wollte nur ganz kurz sagen, dass erstens das alle Fälle regelt. Äh, Csak annyit szeretnék mondani, hogy ez a rendelkezés minden arra az esetre kiterjed, amely a jelenlétről vonatkozik a házszabály alapján, és persze ez egy olyan rendelkezés, amelyel mondjuk általánosakban írnánk ezt le, tehát hogy a volt vacsnak nem felelnénk meg, ez elfogadható számomra. Ugyanakkor teljesen elfogadhatatlannak tartom, hogyha kollégák a mai mediális demokráciában pellengére állítatnak, azért, mert élnek magától értetődő jogukkal, mi több szülői kötelességükkel Éppen ezért tehát ilyen módon azt gondolom, hogy az eljárási szabályzatot ilyen értelemben kismértékben, de sürgető módosítani kell, és remélem, hogy ezzel a kollégák igényének is eleget teszek. Rendben van. Tehát akkor látta a támogatásunkat, nem sürget semmi se, különösképpen jeleztem már, hogy december 12-ig lehet benyújtani módosítókat, délig, és januárban vitatnánk meg itt. Hogyha igen, akkor az utolsó pontról az európai pártok és európai politikai alapítványok alapszabály és finanszírozása kérdésére térünk rá. Gianna Corson nincs itt, de megállapodtunk abban, hogy én adok át néhány információt. Hiszen november 19-én Strasbourgban megtartottuk a második informális trialógust a litván elnökség alatt. A 70-es cikk, a házszabály 70-es cikke azt állapítja meg, hogy minden trialógus forduló után a tárgyaló delegációnak be kell számolnia az illetéke szakbizottságnak, ebben az esetben nekünk. Mi történt tehát? November 19-én a trialógus nél azt reméltük, hogy a tanács világos tárgyalási mandátumot ad, de ez nem történt meg. Hiányzott a többség, a szükséges többség, és ilyen módon a tanácsi tárgyaló delegáció nem kapott konkrét mandátumot, és ilyen módon a litván elnök nem tehetett mást, mint egy összefoglaló feliratot, leíratot tudott átadni nekünk, melyben összefoglalták, hogy melyek a legfontosabb pontok a tanácsnak. Melyek ezek? Egyrészt az administratív bejegyzés tekintetében arra volna szükség, mondja a tanács, hogy ez automatikusan működjön, tehát amennyiben a formális feltételek teljesülnek, és ezeket igazolták, a teljesülést igazolták, akkor biztosítani kell, hogy a párt, amely a bejegyzést kéri, automatikusan számolhasson a regisztrációval. Széles körben vitatkoztunk újra a bejegyzés alanyáról. Mi azt mondtuk, hogy a parlament legyen a bejegyzésért felelős alany, parlamenten belül álljon föl, tehát a bejegyzésért felelős hivatal, míg a tanács azt mondja, hogy legyen ez egy független hivatal bár mondta a tanács, az intézmények, a három intézmény megegyezése alapján lehetne az igazgatót kinevezni. Ez egy véleménykülönbség a két intézmény között, köztünk és a tanács között. Aztán, ami a pártok deregisztrációját, vagy a regiszterből való kihúzását illeti, mi Itt arról volt szó, hogy, nem, hogy a tanács és a parlament vitába szállhat a deregisztráció lehetőségéről, és ami pedig a pénzügyi aspektusokat illeti, a tanács úgy tűnt, hogy a státuskvótól nem mozdult el, nem változtatta meg a véleményét. A tanács ezen felül továbbra is fenntartja, hogy az intézményközi megállapodást tartja iránymutatónak a regisztráció tekintetében, a bejegyzés tekintetében, ami pedig a finanszírozást illeti, a tanács úgy gondolja, hogy a finanszírozás a jelöltön keresztül bonyolítható le, mármint a bizottság elnök jelöltjén keresztül bonyolítható le. Nos, a parlament pedig, ahogyan önök jól tudják, ezekre a következő válaszokat adtam. Voltak éppen minden részkérdésben eltérte véleményünk. A legutolsó informális trialóguson azt mondtuk, hogy a regisztráció tekintetében el tudjuk fogadni ezt, hogy a regisztrációt egy külön szervezet végezzel, ezt elfogadjuk, hogy ez egy külön jogi személyiséggel rendelkezzen, de ugyanakkor az igazgatót a parlament részvételével kell jelölni. Vagy a parlament elnökének, vagy a parlament más testületének eh, bevonásával. Elfogadjuk az automatizmust, a bejegyzésre vonatkozó automatizmust, a gond, a véleményszabadság és a gyülekezési, illetve szervezkedési szabadság alapjogának ér, értelmében, de ugyanakkor a, a bejegyzésből való törlés tekintetében pedig úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan súlyos és olyan komoly következményekkel járó ö, döntés, hogy ebbe a döntésbe a parlamentet és a tanácsot is, hogyha a tanács részt akar benne venni, teljes egészében be kell vonni. Természetesen a végső ellenőrzést mindenképpen az Európai Bíróság fogja elvégezni, amennyiben jogorvoslatért fordulnak hozzám. Tehát úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben megállapodásra tudunk jutni a tanácssal, és körvonalazódik az a megállapodás, hogy a a regiszterből való kitörlés alanyi jogi feltételeit hogyan vázoljuk körül, és feltételül szabtuk, hogy a parlamentnek előtte szavazni kell arról, hogy egyetérte a párt vagy az alapítvány regiszterből való törlésével, és bemondjuk a tanácsot is, hogyha kéri ezt. Azaz tehát technikai okoknál fogva nem értünk egyet azzal, hogy technikai okoknál fogva kitörüljenek valakit a regiszterből. Minden esetben akár a regisztráció törlése, vagy akár a bejegyzés elutasítása tekintetében a legfelsőbb jogorvoslatot persze az Európai Bíróság fogja ellátni. Mi a parlament részéről nagy politikai jelentőséget tulajdonítunk ennek a mm, találkozónak a következtetéseihez. Úgy gondolom, hogy mm, érdemes volna felgyorsítani az erőfeszítéseinket, és kompromisszumot találni, de nem minden áron. Csak úgy, hogy megtartjuk ebbéli álláspontunk e, fentebb említett legfontosabb sarokköveit. Ezeket nem mozdíthatjuk el. Úgy gondolom, hogy egy pontosabb megfogalmazást kellene várnunk a tanács részéről. Azt hiszem egyébként, hogy nem lesz olyan távol az ő álláspontjuk a miénktől, de ez még nem végleges, és ezért azt kértük, hogy egy újabb technikai szintű informális találkozót tartsunk ezen a héten. Az egyik kérdés, amely felmerül ezekben az esetekben az, hogy egy technikai trialógus, melyekben tényleg a szakértők, a funkcionáriusok vesznek részt, jogilag követheti-e a politikai szintű trialógust. Ugyanakkor a technikai trialógus úgy gondoljuk, hogy előkészítheti a politikai döntéseket. Véleményem szerint szükséges a konszenzus kialakításához, hogy a technikai szinten, tehát a szakértők szintjén megállapodás jöjjön létre, és ez alapján tudna a politikai szint dönteni. Ki kéri a szót ezzel kapcsolatban? Duff kollega. Yes, uh, chairman. Elnök úr, nem vagyok benne biztos, hogy tényleg hűen tükrözte az álláspontot. Azt hiszem, hogy a tanácsban nagy többség támogatja azt a javaslatot, amelyet a három jogi szolgálat javasolt. Csak három tag az Egyesült Királyság, Hollandia, az Egyesült Királynak ságnak nyilvánvalónak az indokai, Hollandiának már kevésbé, és a Cseh köztársaság, ahol még nincsen kormány. Azt hiszem, hogy úgy láttam, hogy az utóbbi három oldalú tárgyalások gyalázatosak voltak, rosszul vezették őket, és az e, soros elnökség, a tanács, bocsánat, e, teljesen e, rendezetlenül hagyta sorait. Úgy tudom, hogy van egy olyan szövegtervezet, amely tehát egy olyan szövegtervezet kellene, amelyre rábólinthatna a parlament, és nem igazán látom egy technikai háromoldalú megbeszélésnek a célját a politikai formális megbeszélések előtt, amelyek a jövő héten kezdődnének, hogy elindítsák végre ezt az egész ügyet. Persze, ehhez még szükség van a bizottságnak a négy oszlopos dokumentumára. De úgy tájékoztattak, hogy ez most készül, vagy le, és legalábbis készen áll az előkészítésre. Még két lényegi megjegyzésem lenne a megállapodás tervezett tartalmát illetően. Az első az, hogy a 12.4-es cikkben a százalékokat úgy kellene meghagyni, ahogy most vannak. A másik megjegyzésem az ön által helyesen felvetett kérdést illeti. Tehát, hogy egy jelöltnek, tehát egy spitzen kandidátnak, tehát egy csúcs jelöltnek az esetében, aki az Európai Parlament eh, egyik jelöltje is, hogyha a 18.1-es cikket kiigazítanánk, és két szót kivennénk belőle, amelyek megtiltják a közvetett finanszírozását egy jelöltnek, de megtartanánk e, azt a megfogalmazást, hogy a közvetlen finanszírozás támogatást megtiltanák. Az, azt hiszem, tehát ez a megoldás valószínűleg minden jogi fenntartást e, megszüntetne. Ezért azt javaslom, hogy minél gyorsabban lépjünk előre a politikai megbeszélések, háromoldalú megbeszélések útján. Köszönöm szépen, Bronx úr! Ez a dokumentum azt a lehetőséget is felemlíti, hogy európai politikai pártok regisztráltathatják magukat, de nem kérnek pénzügyi támogatást. A kérdésem az, hogy milyen körülmények között történhet ez meg, tehát hogy regisztrálják, de nem kér támogatást. Úgy tűnik, hogy nincsen alacsonyabb követelmény, mint hogy finanszírozásról támogatást kérjenek. Tehát akkor könnyebbnek tűnik, hogy regisztráljanak, mint az, hogy regisztráljanak és finanszírozást kérjenek. Tehát akkor mi a különbség a kettő dolog között, tehát hogy regisztrálják őket, de nem támogatják, vagy regisztrálják és támogatják, támogatás iránt nyújtanak be igényt. Nos, tehát ez úgy tűnik, hogy egy politikai kérdés. És a, a politikai kifejezést jól választották, ugyanis amikor itt pártatlanságról beszélünk, akkor én úgy látom, hogy az egyetlen alkalmazás az európai politikai pártokkal kapcsolatban elfelejti azokat az alapokat, amelyek alapján a regisztrálás megszüntetését kérdezi. Ez épp olyan, hogy ha valaki azt kéri a rendőrségtől, hogy valaki ellen vádat emeljenek és zárják börtönbe, anélkül, hogy megemlítenék a bűnt, a bűncselekményt. Nyilván a társulási szabadság számára, itt csak azok számára van meg, akikkel, akiket jóvá hagytak ezzel kapcsolatban. Ennyit akarnék mondani, hiszen már olyan sokszor szóltam ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Csakovszki úr. Csakovszki úr. Nagyon röviden már többször beszéltünk ugyanis erről a kérdésről, de azt hiszem, hogyha le szeretnénk végre zárni ezt a megállapodást eh, a következő választások előtt, akkor a prioritásainkról dönteni kell. A jelenlegi formájában ez a javaslat megfelelő, nem tökéletes, eh, de néha a jobb az ellentmond a jónak. A tanács, amikor az elnökségről szól, de tudjuk, hogy a tagállamok ezt támogatják, ez nagyobb felelősséget tesz a mi vállunkra, és épp ezért kell meghatároznunk az abszolút prioritásainkat. És azt hiszem, hogy többé-kevésbé világos, hogy két, olyan három, két három olyan kérdés van, amit meg kellene védenünk, a többivel kapcsolatban kompromisszumot köthetünk. Ugyanakkor eh, nem érdemes mindegyik eh, ellene és mellette szóló érvet végigvenni, hanem eh, a mi prioritásainkra kell koncentrálni tehát arra a két-három dologra, amely tényleg fontos, és utána nyomást gyakorolni a tanácsra, hiszen ez az egyetlen esélye arra, hogy lezárjuk ezt az ügyet a választások előtt. Hogyha továbbra is ilyen szétszórt vitákat folytatunk, akkor a soros elsőnékségnek ez gondot okoz, pedig ők is nagyon szeretnék lezárni ezt az anyagot tehát épp ezért segíteni kell őket mint ahogy mondtuk, egy-két igazi problémát látok csak, és ezeket világosan meg kell fogalmaznunk, hogy ezekről a kérdésekről még dönteni kell, mert különben egész egyszerűen elveszünk a részletekben. Persze a részletekkel kapcsolatban mindig lehet javítást eszközölni, de ez azt eredményező, hogy nem lesz megállapodás. Köszönöm szépen, elnök. Hefner úr és Schulz urak. Igen, egyet értek, Messerschmitt egyet értek a kollégákkal, igen, tehát most tényleg az a feladatunk, és erre van szükség, hogy végre lezárjuk ezeket a kérdéseket. És hogyha megvan a jó szándék, akkor lesz és lehet megoldás minél hamarabb. Én a jogi szolgálatnak a segítségét mind a három intézmény részéről nagyon jónak találtam. Megvannak a javasolt megoldások, de nyilvánvaló, hogy a parlament részéről nem mi vagyunk azok, akik állandóan visszatérünk ugyanazokra a kérdésekre. Örülünk, hogy elértünk konszenzust, és a két-három még nyitott kérdés megoldására készen állunk. Épp ezért azt javaslom, hogy egy formális trialógust tartsunk még ezen a héten, és értessük meg a többi féllel, hogy mi szeretnénk előre lépni és lezárni ezt az ügyet, és megoldást és konszenzust találni. Tehát ezért nem szabad tovább várnunk, és biztos vagyok benne, hogyha ezt a trialógust jól vezetik, akkor sikerül döntést elérni, és e- ez a döntés aztán átmegy a tanácson. Tehát akkor azt javaslom, hogy legyen hivatalos trialógus, és minél hamarabb végre zárjuk le. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt hiszem, hogy mindazok, akik részt vettek a legutóbbi trialógusban, csalódottak voltak azt illetően, hogy a tanács valóban szeretne előrelépni nem voltak nagyon meggyőzőek. Tehát egyet értek az előttem szólókkal, és épp ezért azt javaslom, hogy egy formális tilalógust tartsunk minél hamarabb, és, és továbbra is nyomást gyakoroljunk arra, hogy lezárjuk végre ezt az ügyet. Hogyha ezt a célt tartjuk szem előtt, és ragaszkodunk az álláspontokhoz, amelyet mindig is képviseltünk a trialógus során, akkor kompromisszumot tudunk majd találni. Épp ezért támogatom mindazokat a kollégákat, akik formális trialógus javasoltak minél hamarabb. Meg szeretném ismertelni még egyszer a véleményemet. Optimista vagyok. Szakbozítságunkban, illetve a tárgyalások során teljesen világosak az álláspontok. Nagy engedményt tettünk, Giannaku jelentéstevő asszony pedig egyértelműen ellenzi azt, hogy saját jogi személyiséggel rendelkezzen ez a hatóság. Ebben a kérdésben tehát megállapodásra jutottunk. De persze azért, hogy kialakuljon a megállapodás az intézmények között, kompromisszumot kell közni. Teljesen világos, hogy miről van szó. Jelenleg az közi problémákban megoldást kell keresnünk. De itt pittettünk egy jelentős előrelépést, ami az intézmény kérdését illeti, hiszen azt mondtuk, hogy a bejegyzés automatikus legyen. Itt úgy gondolom, hogy kialakult az egyetértés a tanácssal. A bejegyzés pedig a finanszírozás előfeltétel, ez magától értetődő. Hogyha valakit nem jegyeztek be, nem jogosult a finanszírozásra, ezt mondom bronz kollégának. Az egyedüli problémát, amelyet látok, az a következő. Ez a regiszterből, a bejegyzésből, a jegyzékből való törlést illeti. Az elmúló, elmúlt informális trialóguson hallott javaslatok azt mondták, hogy a regisztrációs hatóság lenne jogosult törölni valakit. Én azt gondolom pedig, hogy ez egy hatalmas jelentőségű ügy, amikor egy pártot törlünk a jegyzékből, és megvonjuk azt a lehetőséget, hogy versengjen a többi társal, ezt, ezt a jogot nem adhatjuk egy intézmény kezébe, egy ilyen egyszerű hatóság kezébe, hanem ez egy politikai kérdés. Ezt én legalábbis így gondolom. E kérdésben tehát a kompromisszum a következő lehet. A parlament szavazzon, sőt vitázzon erről a kérdésről, így képzelem én ezt. Tehát, hogyha a jegyzékből való törlés csak formális alapon történik, tehát, hogy ennyi, nem tudom, mondjuk ennyi vagy ennyi nemzeti vagy, nem, vagy európai parlamenti képviselőnek el kell írnia. Tehát ez egy formális feltétel lehet, és ilyen módon amennyiben ezek a formális feltételek teljesülnek, akkor a bejegyzési, illetve törlési hatóság végrehajthatná a törlést. De a döntés előtt mindenképpen egy vitát kell lefolytatni. Hiszem, nem dönthet egy ember erről. Mindjárt befejezem, mindjárt befejezem, DAF képviselő. Tehát ezt a döntést a legmagasabb szintű politikai orgánumoknak kell meghoznia. Mindjárt befejezem a gondolatomat, és átadom a szót. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ezen a területen is közel a megoldás, hiszen elég zavarosan prezentálta a tanács elnöksége a litván elnökség ezt a javaslatot, de mégis a körvonalazódott számomra ebben, még nem olvastam persze, de azt mondják, hogy körvonalazható ez alapján a megoldás. Ugyanis az a tanács javaslata feltételezi a, bizony, a parlament szavazását, de ugyanakkor a parlament szavazata nemet mondhatna a törlési hatóság döntésére. Tehát mondjuk a törlési hatóság végrehajtja a döntést, ez a tanács javaslata, és a parlament ezt megakadályozhatna. Szerintem meg kell fordítani a folyamatot hogyha a parlament és ha a tanács, akkor ő is beleszólhat, ha a parlament és a tanács úgy gondolják, hogy törölhető a párt, akkor törölni kell. Tehát fordítsuk meg a folyamatot. Ne az történjen, hogy a törlési hatóság töröl, és utána a törlési határozat után a parlament erre rábólint, vagy pedig eh, nemet mond, hanem sokkal inkább a parlamentet helyezük első hely, helyre, ő döntsön, mint legfelsőbb hatóság a törlés lehetőségére, vagy sem. Mondom, ha tanács bele akar ebbe szólni, vonjuk be őt is. Még egyszer mondom, hogy én úgy tartom helyesnek és jónak, hogy a technikai szintű trialógus egyeztesse ezeket a kérdéseket. Hiszen voltak éppen ez a kérdés igazából egy megfogalmazási kérdés. Hát a jogászok üljenek le, dugják össze a fejüket, és fogalmazzák meg ezt a kérdést. Dolgozzanak ki egy-két alternatív megfogalmazást, hiszen voltak éppen technikailag látjuk, hogy miről van szó. És voltak éppen a félreértés, hogy nem mondjam, a konfúzió abból ered, hogy nem értjük jól egymást, Éppen ezért le, álljon elő a tanács egy világos írásos javaslattal, amelyről a parlament elgondolkozik. Dolgozzák ezt egyébként ki szakértőink, szakértői szinten. Mindenki egyetért abban, hogy a törléshez a parlament egyetértése szükséges. Tehát ebben nincs vita. Az a kérdés csupán, hogy ezt a parlament ezen jogosítványát, ezen intervencióját hova helyezzük el a törlési hatóság döntése után a folyamatban, vagy ezt megelőző pontban. Még egyszer mondom, a technikai szinten ki kellene alakítani megfogalmazást is. Ezután a politikusok a politikai szinten dönthetnének erről. De látom, hogy többen kérték a szót, előbb DAF kollega, aztán Gurma Izita, majd Hefner kollega. Chairman, with the... Elnök úr, tisztelettel szeretném megjegyezni, hogy talán nem lenne helyes bonyolítani a dolgokat. A, még annál inkább bonyolítani, mint amelyennek tűnnek. A cikknek a megfogalmazása, amely a deregisztrációval, tehát a leiratkozásról szól, az világos. Vagy a parlament, vagy a tanács a hatóságok döntését felülbírálhatja a deregisztrációt illetően. Tehát tulajdonképpen mi vagyunk egy ilyen döntetés, döntésnek a megakadályozó tényezői. Tehát a megfogalmazás ennek megfelelően megfelel azoknak a szükségleteinek, akik szeretnék megőrizni a parlament jogait, előjogait. Az eljárást illetően nem talált támogatásra az a gondolat, hogy egy további úgynevezett technikai három oldalú megbeszélésre lenne szükség. Azt hiszem, hogy ez időpocsékolás lenne, hiszen a korábbi tapasztalat azt mutatja, hogy hogy ezek a megbeszélések igazából csak tovább összezavarják a dolgokat, nem tisztázzák őket. Épp ezért én szeretném megerősíteni a szakbizottságnak az kívánságát, hogy egy formális trialógus során zárjuk le ezt az ügyet. Gurmai asszony. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy nem voltam eddig itt, de egy másik szakbizottságban dolgoztam. Jó, de a kollégák tájékoztattak. Tudjuk, hogy az idő nagyon sur, sürgős, hiszen a jogalkotási időszak előtt le kellene zárnunk ezt a kérdést. Ugyanakkor úgy látom, hogy közel állunk a megoldáshoz az intézményi fejezetet illetően, fejezet lezárását illetően. Természetesen, hogyha az utolsó kérdést megoldhatnánk, és talán akkor kedden lehetne ez, akkor nagyon fontos lenne, hogy ezt a lendeletet fenntartsuk, hiszen most eddig már túlságosan sok energiát fektettünk bele, de természetesen ezt nem kell minden áron elérni. Én gyakorlatias ember vagyok, és ezért úgy látom, hogy több kompromisszumot kell megkötnünk. De a tanácsnak is el kell jönni legalább az út közepéig, és a világosabb státusz ügyében egyet kellene érteniük és egy olyan javaslatot találni, amely konkrét lépéseket eredményezne. Épp ezért a munkadokumentumnak a végső változatát illetően a tanácsnak előre kell lépnie. Nyilvánvalóan, ha ez meg lenne, akkor lenne alap, aminek alapján dolgozhatnánk. Ellene vagyok annak, hogy az utolsó percben nyújtsunk be különböző dokumentumokat. Egyet értek azzal, hogy politikai szinten próbáljuk bevonni mindenkit, ugyanakkor, amikor e, egyetlen testületről beszélünk, akkor e, nyilvánvalóan kell, hogy legyenek bizonyos biztosítékok, még akkor is, hogyha ezek nem lesznek jogilag kötelezőek. Tehát most elértünk a kereszt úthoz, nem szabad elveszteni azt, amit eddig elértünk, ugyanakkor követelni kell a tanástól a megfelelő dokumentumot méghozzá idében. Épp ezért én egy formális dialógust javaslok, de nyilván egy technikai előkészítő munkára is szükség van. Köszönöm szépen. Ja, ich glaube... Úgy gondolom, hogy ennél a kérdésnél még inkább úgy van, mint az életben általában, hogy két különböző szintet külön, meg kell különböztetni egymástól. Az egyik a tényszerű vagy az anyagi jogi szint. A másik pedig az a szint, amelyet mondjuk az eljárás rendre vonatkozó kérdésként írnék le, illetve úgy körvonalaznám hogy mennyiben hajlandók az emberek arra, hogy hatékonyan megoldásokat keressenek. Mi mindig új tartalmi vitákat folytatunk itt le, és őszintén szólva nem tudom, hogy ez -e a probléma lényege. Szerintem nem itt, nem itt rejlik a probléma lényege. Úgy gondolom, hogy a még tisztázandó eldöntendő kérdések körét jelentősen korlátoztuk. És azon kérdéseknél, amelyek még nyitva állnak, nagyon gyorsan meghozható döntéseket kell hoznunk. Ezekről egyébként egyetlen egy trialógus ülésen döntést lehetne hozni, szerintem. De sajnos, minthogy sajnos, a tanácsban a moderáció a vélemények egyeztetése talán nem olyan sikeresen zajlik ebben az ügyben, ezért először is az volna fontos, amiről talán nem mindenki van tisztában, amivel talán nem mindenki van tisztában, hogy sok delegáció nagyon öm, sokat tett annak érdekében, hogy háttérben létrejöjjön a megállapodás ez mindig nem látható, ez nem mindig látható, amikor a tanács elnökség előadásokat tart, de valójában több delegáció, több tagállam igyekezett itt a véleményeket áthidalni, és ugyanez vonatkozik ránk a parlamentre is. Épp azért, mert a tanács ezen a helyen, no, hogy is mondjam csak, nem olyan nagyon konzisztens, és nem annyira <laughs> hatékonyan tárgyal, ezért nagyon fontos, hogy mi ezt megtegyük és hogy nem mindig újabb és újabb álláspontokat vessünk föl, főleg olyanokat, amelyekről vagy már megszületett a döntés, vagy még nem érettek meg a döntésre. Tehát úgy gondolom, hogy nálunk sem hogyha mondjuk a jelentéstevő asszonyt hallgatjuk, nem mindig az a benyomásunk alakul ki, hogy eljutottunk oda, hova már valójában eljutottunk. A legutolsó ülésünkön, amikor a trialógust előkészítettük, minden frakció jelen volt, és a koordinátorok sokkal messzebb mutatóban fogalmaztak, és sokkal konstruktívabban és világosabban fogalmaztak, mint amit aztán a tanács hallott tőlünk. Tehát azt gondolom, hogy a mi fellépésünkben is jó volna óvatosnak lenni, világosan lenni, hogy ne ahhoz járuljunk hozzá, hogy továbbra is egy helyben toporogjunk a trialógus során. Úgy hiszem, hogy tartalmilag azzal kellene, bele kellene egyeznünk abba, hogy a független hatóság, mely a parlamenten belül jönne létre, egy olyan eljárás rend alakul ki, mely depolitizált, melyet a politikai többségek nem tudnak befolyásolni, és nem is kell többséget gyűjtenie magának, hanem a pártok jogállásáról szóló általunk elfogadott jogszabály alapján működne ez a hatóság, és igazgatná az eljárást. És ez vonatkozna bejegyzésre, mint a törlésre. A parlamentnek nagy szerepe volna, hiszen ellent mondhatna a döntésnek. Ám a javaslat nem tartalmazza azt, hogy a plenárisnak kellene döntenie deregisztrációról, a törlésről. Én ezt bölcs döntésnek tartom. Gondoljanak csak arra, kedves kollégák, hogy mindig arról beszéltünk, hogy meg kell akadályozni, hogy a parlament maga abba a szerepbe játsza hozza magát, hogy maga dönt a bejegyzésről vagy a törlésről. Meg kell akadályozni, hogy ez egy politikai vagy politikailag értelmezhető döntés legyen. Hanem a jog alapján kell állni, így kell dönteni, de a döntésben a parlament határozott szerepet, jelentős szerepet játszhat. Úgy gondolom, hogy itt karnyújtásnyira a megoldás, és azt gondolom, hogy ha még valakinek egy kis lépést kell tennie, nyugodtan tegye meg, különben örökkön, örökét eh, körben, egy helyben fogunk toporogni. Nem tudom, hogy egy technikai egyeztetésnek milyen, milyen értelme volna, politikai döntésre van szükség. Yes, I asked earlier whether korábban már feltettem a kérdést, hogy vannak-e e, kritériumok e, például a bejegyzéshez, illetve a finanszírozáshoz. A szöveg azt mondja, hogy legalább egyik szöveg, e, egyik tagnak, egy parlamenti képviselőnek kell lenni. A finanszírozásnál, ugye, ha jól értem, akkor ez azonos a regisztrációs követelménnyel. Mi a hátrány? akkor, hogyha egy cég nincs, vagy egy fél nincs bejegyezve, vagy egy párt nincs bejegyezve, kontra, hogyha be van, de nincs, nem kap finanszírozást. Úgy gondolom, hogy a törlésnek az alapja egy parlamenti szavazást legyen. Nyilván az európai politikai értékek nem objektív kritériumokon alapulnak, hogy elbíráljuk azt, hogy egy párt vagy egy kormány demokratikus vagy nem demokratikus. Ez nagyon szubjektív kritériumokon alapul. Ugye, számos tagállami kormány esetében elmondhatjuk, hogy a jogalkotással szembeni hozzáállásuk tekintetében nem demokratikusak. Ezzel persze lehet vitatkozni. És hát itt azért egy politikusokból álló kisebbségnek a sorsát kézbe venni, ez önmagában véve helytelen és rossz. Nyilván a pártoknak, pártok esetében elvárás, hogy legyenek annyira népszerűek, hogy megoldják a saját finanszírozásukat. Hogyha nem így van, és mégis közpénzeket fordítanak rájuk, akkor ez nem, nem helyes. Sőt, nem csak hogy oktalan, hanem korrupt célú fél pénzfelhasználás volna ez. Bene, jó. Mm. Rendben van. Akkor lekerekítem a vitát. Felmerült annak az igénye, hogy minél gyorsabban politikai szinten egy formális triadus trialógusban megállapodásra jussunk. Úgy gondolom, hogy a technikai szint nem akadályozná ezt meg, de inkább segítené mi több azt gondolom, hogy ez hasznos volna. Annak érdekében, hogy ahogyan Gurmai asszony is mondta, segítené a politikai döntéshozatal előkészítését. Mint hogy tehát a technikai trialógusra vonatkozó javaslata bizottságtól jött, ezért mi azt fogjuk kérni, hogy minél hamarabb tartsunk egy politikai szintű trialógust, és jelezzük, hogy örülnénk, hogyha a szakértők is találkoznának, felmérnék, hogy mit értünk el, és megoldási javaslatokat terjesztenének elő, amelyek lehetővé tennék a két, két opció közötti politikai döntést. Tehát persze, hogyha nem akarják, akkor nem csináljuk azt a technikai, nem teszünk erre javaslatot, hogy a szakértők találkozanak, de múltban volt erre példa, hogy a két jogi szolgálat képviselői leültek egy asztalhoz előkészítendő vitát. Viszont arra javaslatot teszünk, hogy minél hamarabb üljön össze a politikai egyezte, a trialógus. Ebben megegyeztünk, rendben van, úgy látom, hogy senki nem mond ellent, és ennek fényében lezárom az ülést, mi több, legközelebb november 26-án találkozunk, és 10, 10, december 16-án, tehát november 28-án, majd december 16-án és 17-én találkozunk. Jelzem, hogy ma délután pedig meghallgatást tartunk. A polgári jogi szervezet illetve a civil társadalom kérdéseiről, és a egyházak és a nem szakmai szervezetek, illetve nem konfessionális szervezetek kérték ezt a meghallgatást. Úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos lesz, hogy lássuk, hogy a civil társadalom hogy látja a Lisszaboni szerződés után előállt helyzetet, hát hogyan akarja hallatni a hangját, éppen ezért javaslom, hogy mindenkinek, hogy jelen jöjjön el három órától ma délután erre a meghallgatásra. Köszönöm szépen, viszontlátásra!